Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem, foglaljanak helyet. Good afternoon again. Jó napot kívánok mindenkinek ismételten. Megnyitom a délutáni ülést, és nagy örömmel kezdem a napi rendünket egy eszmecserével, eh, Julian az asszonynal, eh, a tanács soros elnökével az Európai Unió tanácsa osztrák elnökségének prioritásairól. Ausztria július 1 óta, Bulgária után a soros elnökséget tölti be, és rendkívül érdekel minket az, hogy mik a prioritásaik. Számunkra rendkívül fontos témákról a szakbizottságunkban, és biztos vagyok benne, hogy minden kérdése válaszolni is fog. Közben a tolmácsok el szeretnék mondani, hogy 36. napja tiltakoznak a parlament vezetés által egyoldalúan és unfair módon rájuk kényszerített munkakörülmények ellen. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy nem túlorázunk. Köszönjük a megértést. És ezzel a miniszterasszonynak adom meg a szót, hogy 15 percben körülbelül tartsa meg a bevezetőt, aztán kérdések, megjegyzések kerülnek sorra a regi szakbizottság tagjaitól. Parancsoljon, ön a szó. Herzlichen Dank! Köszönöm szépen, bizottsági elnök asszony. Tisztelt alelnök úr, tisztelt koordinátorok, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy először is röviden felhívjam a figyelmet arra, hogy Köztinger asszonya eh, együtt eh, az Európai Parlamentben hosszú ideig eh, tag voltam. Nagyon sok tapasztalatunk van tehát. Jelenleg Ausztriában nőügyi és ifjúsági ügyi miniszter vagyok, korábban voltam az osztrák parlament tagja. Köztinger asszonyt képviselem, és az ő nevében kívánom bemutatni itt az osztrák soros tanácsi elnökségnek a prioritásait. Engedjék meg, hogy Elizabeth Köztinger szívélyes üdvözletét adjam át. Vasárnap gyermeknek adott életet, és kitűnően vannak mind a ketten. Valószínűleg nem lesz meglepő az önök számára, hogy az osztrák elnökségnek eh, a súlypontja a kohéziós politikán belül a 2020 utáni programozási időszak kohéziós politikájával kapcsolatos jogalkotási javaslatokon van. Fontos a gazdasági, teritoriális és szociális kohézió erősítés az Európai Unióban, és az Európai Bizottság által a javasolt egy harmados arányt kívánjuk itt majd megvalósítani a kohéziós politikában. A jövőben így a kohéziós politika a központi politikai területek közé fog tartozni az európai politikák között. A kohéziós politika, ami értékközösségünknek az egyik kifejezője, és a megélt szolidaritásunknak, a tagállamok közötti szolidaritásnak a kifejezője. Nagyon sok olyan tagállami projekt van, és regionális projekt van, amit ezáltal közvetlenül helyben támogathatunk, és ezáltal az Európai Uniót ott helyben az emberek számára láthatóvá, megélhetővé, megfoghatóvá tesszük. A strukturális alapok eh, konkrét helyeken, konkrét eh, eh, régiókban jelennek meg, és képviselik ott az európai értékeket tekintettel arra, hogy a konjunktúrát erősítő tényezőkkel rendelkeznek, a kompetenciát, az innovációt támogatják, ezeknek az alapoknak az elmúlt években sikerült csökkenteniük a válság hatásait, és minden régiónak segítettek megbirkózni az új kihívásokkal. Tudatában vagyunk annak, hogy a keretfeltételek kialakítása a kohéziós politikában, a kohéziós politika eszközei területén minden tagállam és minden régió számára rendkívül fontos kérdés. Az osztrák elnökség alatt ezért azzal számolunk, hogy nagyon sok és konstruktív hozzászólás, eh, észrevétel fog érkezni eh, a különböző érdekcsoportok részéről, és intenzív tárgyalások lesznek tanácsi szinten. A nyitott kérdések tisztázását követően azt tervezzük, hogy azokra a szempontokra fókuszálunk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az elkövetkezendő generációk számára megfelelő időben előkészítsük a támogatási programokat. Ugyanis a programok kezdetének késedelme, ahogy az például a jelenlegi periódus elején kellett, hogy átéljük, mindenképpen elkerülendő a véleményünk szerint. Egy további fontos pont lesz a tárgyalások során a bizottságnak a európai támogatások lebonyolításával, adminisztrációval kapcsolatos egyszerűsítésekre vonatkozó javaslata. Az a feladatunk, hogy megfelelő irányba vigyük a javaslatokat annak érdekében, hogy egy hatékony megvalósítását érjük el az Európai Uniós támogatásoknak a tagállamok mindegyike egyetért az egyszerűsítés követelményével, különösen azért, hogy a támogatottak bürokratikus terheit és a támogatásokat lebonyolító hatóságok bürokratikus feladatait csökkentsük. Az a feladatunk, hogy alapvetően megjavítsuk azokat a keretfeltételeket, amelyek a kohéziós pénzeszközök alkalmazására vonatkoznak, nem csak technikai szinten kell ezzel foglalkozni, hanem ez egy központi politikai feladat kell, hogy legyen a reformok során ezen túlmenően úgy is gondolom, hogy az európai eh, támogatási programok megvalósításánál elérendő egyszerűsítés eh, mindenképpen eh, a szubszidiaritás elvére kell, hogy támaszkodjon a Regionális Fejlesztési Szakbizottság tagjait, és valamennyi jelentős tevőt szeretném arra kérni, szeretném megköszönni nekik a munkát, amit ezen a területen fognak majd végezni, ugyanis egy hatékony és a lebonyolításában egyszerűsebb, egyszerűsített kohéziós politika mindenképpen a javunkra fog válni. Ahogy önök bizonyára tudják, technikai szinten a szakértőink között már most is megfelelő eszmecsere folyik. A mi célunk az, hogy a közös találkozási pontokat már időben felismerjük, és így hatékonyan tudjunk a közös megoldásokon dolgozni. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, tisztelt képviselők, a mi elnökségünknek az a célja, hogy a tanácsi tárgyalásokon a lehető legnagyobb előrelépést érjük el, ugyanakkor ez függeni fog attól is, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások hogyan haladnak előre. Tudatában vagyunk annak, hogy a pénzeszközök megfelelő mértékével kapcsolatos kérdések, a, a, a szétosztási kritériumok kérdései, a tagállami hozzájárulások mértékének megemelése kompromisszumkészséget e, követel meg valamennyi tagállamtól, valamennyi e, intézménytől, európai intézménytől. Ettől a kompromisszumkészségtől függ az, hogy ambiciózus és az Európai Parlament által is elvárt e, célokat meg tudunk-e valósítani. Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy az általános ügyek tanácsában, politikai szinten a kohézióért felelős miniszterek november végén fognak első eredményeket elérni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a tanácsi szinten folyó tárgyalások mellett természetesen folytonosságot szeretnénk az államközi folyamatokban is, ami a teritoriális politikai agendát és a városi agendát, a városi politikákat illeti. Az európai térség, az európai térség és városfejlesztéssel kapcsolatos szempontokat továbbra is e, észszerű politikának tartjuk európai szinten. A elnökségünk keretében ebben a kontextusban ezeknek az európai folyamatoknak a hatékony megvalósítására fogjuk helyezni a hangsúlyt. Egy saját szeminárium lesz majd november 13-án az ezzel foglalkozó főigazgatóknak Bécsben. A kohéziós politika városi dimenziójával fogunk itt majd foglalkozni a témák egyikeként. Tisztelt képviselők, az európai tanácsi elnökségünk alatt mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy egy hatékony és fenntartható kohéziós politika kereteit rakjuk le, a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos vitát a tanácsban minden szinten folytatni fogjuk, és ennek során szoros együttműködésre, eszmecsérére fogunk törekedni az Európai Parlamenttel és más partnerekkel is. Az elkövetkezendő hat hónapban a mozgató ereje, az előre vívő ereje kívánunk lenni az Európai Uniónak. Ezért koordinátorként fogjuk fel a saját feladatukat, feladatunkat, eh, hidakat kívánunk építeni. Jól felkészültünk erre a feladatra, és olyan célokat tűztünk ki, amik megvalósíthatók. Nagyon reméljük, hogy az európai partnerekkel együtt el is fogjuk tudni érni ezeket a célokat. Az európai demokrácia erősségének jeleként látom én, eh, az Európai Parlamentnek a társjogalkotói funkcióját. Az Európai Parlament a kereken 500 millió európai polgár együtt döntési beleszólási jogának a letételményese. Elizabeth Köstinger szövetségi miniszter asszonynal együtt, aki ugye tag is volt itt, mindenképpen olyan partnerek leszünk önök számára, amely tudatában van az Európai Parlament súlyának, és én eh, Elizabeth Köstinger eh, helyetteseként megpróbálok ennek a feladatnak az elkövetkező két hónapban a lehető legjobban megfelelni. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket, és most várom az eszmecserét önökkel, várom a kérdéseiket, amelyeket Elizabeth Köztinger miniszter asszony nevében a lehető legjobban megkívánok válaszolni. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Minister. Köszönöm, miniszter asszony. Most elkezdjük a kérdéseket, a koordinátorok kapnak először szót, parancsoljon Van Lisztáról úr. Köszönöm szépen, milyen jó hírt hozott nekünk. Mi a gyermek neve? Lorenz Johannes. Valószínűleg jó keresztény háttérrel rendelkezik. A legjobb kívánságainkat kérjük közvetítse. Minden bizony, nagyon boldog a család. Ami az elnökségüket illeti, önök a bolgár elnökség után veszik át a soros elnökséget, nagyon sok munka történt. Jó tempóban dolgozunk, dolgoztunk, az általános rendelet Fontos téma a több pénzügyi keretről is hallottunk a munkaprogramban. Fel fogják gyorsítani ezt a folyamatot. Szeretnének gyorsan e, előrelépni a tárgyalási csomagban. És valószínűleg lesz majd novemberben egy találkozó. Megnéztem 40 oldalon keresztül részletezték a tevékenységeiket a kohézióval kapcsolatban. Nem találtam túl sok részletet. Tudná részletesebben szólni mindenről, hiszen itt egy informális miniszteri találkozóról van szó. Azért teszem fel el ezt a kérdést, mert eh, a regi szakbizottság ezekben a tevékenységekben rendszeresen részt vesz, és ezzel a soros elnökség egyet szokott érteni, illetve elmondják azt, hogy hova hívnak meg bennünket Ezt cserére. Szofiában nagyon sikeres volt a találkozó, két napos találkozó. Hát, hallottuk a november 13-ai dátumot. A parlamentnek mi az álláspontja Ön beszélt arról, hogy a teljes ház. In general, um, can you can you tell something about it? És általában véve tudná néhány szót szólni. Az Open stratégiáról, az Alp, Alpok térségi stratégiáról, a makrotérségekről, ezzel kapcsolatban szeretnénk több részletet megtudni. Az elmúlt csütörtökön és pénteken Innsbruckban jártam, az innovatív régiók hetét látogattam meg, és ott azt láttam, hogy alapjainkat a régiók továbbra is használják, zöld Európát szeretnének létrehozni, startupokat, új technológiát, kvantumkomputer központjukat is meglátogattam Innsbruckban. Ez egy nagyon fontos zászlósajos kezdeményezés, de is mindez azt mutatja, hogy az Európai Unió pénzt fordít viszont találkozásokat nem látjuk, pedig nagyon fontosak az új technológiákat, illetően ha összevetjük Európát eh, Izrael, Kínával és az USA-val, akkor ez csepp a tengerben. Mindenütt meg lehet valósítani ugyanazt a, a politikát, a smart specializációs eh, megközelítés keretében a élvasokat támogatni kell, de Európának nem csak sebességre van szükség, hanem speciális sonásokra, és eh, a filozófiájukról is többet eh, hallhatnánk. Az önök munka programja azonban igen karcsú, ami a kohéziós eh, politikát illeti. Van -e esetleg meglepetés a parlament számára a meghívásokat illetően? Köszönöm, uh, Van Nisztároly. Krőlasszony. Köszönöm szépen, miniszterasszony, nagyon örülök, hogy megismerhetem önt a mai napon. Joggal szólt arról, hogy a kohéziós politika egyike az egyik, legfont, egy, egyike, tehát az egyik legfontosabb munkaterület, az Európai Unióban. A parlament úgy határozott, hogy a lehető leggyorsabban dolgozik ezen a területen, úgy persze, hogy a minőséget ez ne érintse hátrányosan és megvan már az ideiglenes menetrendünk, és úgy gondoljuk, hogy talán már évvégére elkészülhetünk, és még ebben az évben már sor kerülhet bizonyos háromoldalú párbeszédekre. Mi az önök megítélése képes lesz arra a tanácsi elnökség, hogy már decemberben elinduljon ez? van önöknek már tárgyalási mandátumok, vagy ez talán túlzás? Ugyanis, hogyha önök is készen állnak, az nagyon jó, ha viszont nem, akkor nekünk sem kell annyira sietnünk, mi is több időt szállhatunk a munkára, tehát kérdés az, hogy fölkészült -e erre a munkára az elnökség, hogy egy tényleges háromoldalú párbeszéd kezdetét vegye. És engedje meg, hogy még egy kérdést tegyek. Nyilvánvalóan nem véletlenül beszélt a több éves pénzügyi keretről, a kohéziós politikával kapcsolatban a rendeletekről is szó volt. Most az utolsó eh, csiszolásokra kerül majd sor. Emlékszem arra, hogy Ausztria elég karakán módon megmondta, hogy Ausztria sok pénzt szeretne, de nem kíván befizetni Itt vannak a bizottság javaslatok, Öttinger javaslata a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban ezzel nem értettek egyet, és aztán végképp nem kívánták követni a parlament ezzel kapcsolatos elképzelését. Van ezzel kapcsolatban valami újabb mondani valója? Ön ugyan azt mondta, hogy a teljes költségvetésnek körülbelül az egyharmada kellene, hogy a kohéziós politikába kerüljön, de hát a kohéziós politika területén kb. 10%-os forráscsökkentéssel kell majd számolnunk a bizottság javaslatára. Ez viszont azt jelenti, a már amúgy is nehezebb költségvetési helyzet közepette, hogy sok mindent kell tennünk annak érdekében, hogy a kutatást, az innovációt, a klímavédelmet, a digitalizációt, azokat megfelelően tudjuk finanszírozni a kohéziós politika keretében. Itt a 10%-os csökkentés az, az túl sok lesz. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban állást tudnál foglalni. E Köszönöm szépen, Tomasics asszony az ECR képviseletében. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Nagyon rövid leszek. Az új tagországok használják az európai alapokat, az új tagországokat arra szeretnék bátorítani, hogy gyorsabban hívják le az európai alapokból a pénzügyi támogatást. Métenburg úr az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves miniszteres asszony, köszönjük szépen, hogy ilyen rugalmas és helyettesítő kollégáját. Az én frakcióm is a legjobbakat kívánja a kis újszülöttnek. Az osztrák elnökség programját elolvastam, és meglep meglepődtem, a, meglepődtem azon, hogy a szubszidiaritás kifejezést legalább tízszer láttam, a kohézió azonban egyáltalán nem jelent meg. Ezt Van Nisztelről az RPP koordinátora már felvetette. Kérdésem a következő. A szubszidiaritás elve az az elgondolás, az, hogy önök a szociális olyan magas szintű eseményt szerveznek, ez kapcsolódik-e valamennyire a kohéziós politikához, a struktúrás reformokhoz esetleg, és mm, várjuk a választ, mert a témában a szubszidiáltás szép és jó, de nem gondolom azt, hogy ez megoldás az európai problémákra, különösen azokra a problémákra, amelyek kell, meg kell oldanunk. Európában most még nagyon mértékű kohézióra van szükség. Ez az első kérdés, a Második kérdésem természetesen a tárgyalási folyamathoz is kapcsolódik. Idézem önt. Az anyagban ön megjegyezte azt, hogy gyors és hatékony tárgyalási folyamatot szeretnének, annak érdekében, hogy az év végén a román elnökségnek a kibővített csomagot átadják. Ez mit jelent olyan javaslatok esetében, amelyek önök számára fontosak, például a határokon átnyúló rendszer, amely a jogi és adminisztratív akadályokat elhárítja. Ez mit jelent a bizottságjavaslat kapcsán, az Európai Unió költségvetésének felhasználását, illetően olyan esetben, hogyha hiányosságokat találnának a, az adott tagország jogrendszerében. A tanácsban heves itt a várható. Azt gondolom az ország soros elnökség sokat tehet annak érdekében, hogy tegyen egy lépést előre, és mint ahogy ön említette már az anyagában, Fontos, hogy ezt úgymond tovább dolgozott anyagként adják majd át a román soros elnökségnek. Ennek mi nagyon örülnénk. Köszönöm. Papadimolis on behalf of GUE Group. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Minden elképzelhető jót kívánok az újszülöttnek, a frakcióm nevében is. Az osztrák tanácsi elnökség programjának sokoldalas dokumentumait átolvastam, de a kohézióra nem nagyon szerepelt benne semmi, sőt, ha jól emlékszem, talán a kohézió szót magát sem láttam az anyagban röviden hallottam beszélni önöket a plenáris ülésen. A kohézió, mint szó, a kohéziós politika egyszer sem fordult elő. Fanister úr fűzi hozzá, hogy a 14. oldalon a programban egy helyen szerepel ez a szó. Köszönöm szépen, Fanisztároly úr. Valóban pontosan elolvasta a programot. Tehát a kérdésem a következő lenne hogy gondolja az osztrák elnökség azt, amit a parlament is már felmutatott, nevezetesen, hogy Európán belül az egyenlőtlenségek rendkívül er- megerősödtek az elmúlt években a régió között is, és az egyes tagállamokban is. Ezt az Európai Parlament már jelezte. Aztán az Európai Unió tagállamaként Ausztria ellene van a 10%-os eh, kohéziós politikai csökkentésnek. Szeretnének önök még több csökkentést, tehát az értékkel nem értenek együtt. November közepén ezzel kapcsolatban lesz majd egy ülés. Milyen javaslatokat várhatunk önöktől ezen az ülésen, az osztrák elnökségtől? Erre világos és rövid válaszokat szeretnénk kapni, tekintettel arra, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság politikai családtól függetlenül kívánja a politikai eh, kohéziót is fenntartani, és nem kívánja a, politikai, a kohéziós politikának a, a gyengítését. Ezt a GUE is így gondolja, nem csak a szocialisták is. Hát ezzel kapcsolatban világos állásfoglalást várunk önöktől. Hogyha ezzel kapcsolatban semmi sem ö, történik, akkor az román elnökség a jelenlegi helyzetet fogja meg örökölni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter asszony, ma már volt alkalmunk a nőügyi bizottságban egyszer eszmét cserélni. Természetesen én is gratulálok Köztingen miniszter asszonynak gyermeke születéséhez nem egy egyszerű terület, amit megkapott az elkövetkezendő két hónapra, ezt majd meglátja itt a mai fellépésekor a bizottságban is. A kohéziós politika az elkövetkezendő hónapokban a témánk lesz. Szeretnék csatlakozni eh, az előttem szólókhoz. Nagyon meg voltam lepődve, sőt eh, tulajdonképpen csalódott voltam, hogy az osztrák elnökség programában összesen hat sor, ami a kohéziós politikával foglalkozik. Itt ma a szakbizottságban nem mondta, hogy a motto ja az osztrák elnökségnek az, hogy az az Európa, amelyik megvéd. Ez egy nagyon jó motto, de nekem mégiscsak az a benyomásom, hogy ez az Európa, amely megvéd, az osztrák politikára, illetve az osztrák szövetségi kormány politikájára tekintettel egyetlen egy egyetlen egy területre összpontosít, és ez a migráció, a külső határok védelme, egyáltalán a védelem. Holott ugye a munkavállalók védelme, az egészségvédelem, a klímavédelem, eh, eh, amelyek ugye a kohéziós politikának fontos területei, szintén fontos szerepet kellene, hogy játszanak. Itt az Európai Parlamentben már régóta követeljük a eh, éves pénzügyi, keret, éves pénzügyi keret keretében is, hogy erősödjön a klímavédelemnek a háttere, 25%-os célt várunk. Mi az álláspontja az osztrák elnökségnek ezzel kapcsolatban? Az osztrák szövetségi kormány, ahogy azt már mondta Krél képviselő asszony, az európai költségvetés kérdésében óvatosan fogalmazok, nagyon restriktív, korlátozó fellépéssel él, ami a véleményünk szerint nem igazán egyeztethető össze egy, egy független vagy semleges közvetítő szerepével, aminek egyébként a soros elnökségnek lennie kellene. Öttinger biztosnak és a bizottságnak a javaslatát egy kal még alul is múlják. Ausztria pedig egyik a blokkoló államoknak. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, annak, hogy egyrészt kisebb költségvetést kérnek, Másrésztről viszont Köztinger asszony az Ausztriának járó agrár kifizetések szintjének fenntartását kérje. Úgyhogy úgy gondolom, ez kicsikét a populizmus irányába megy már el, amit kérnek. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban, ahogy Krél kolléga is kérte, lenne valami fajta felvilágosítás az önök részéről. Ön nőügyi miniszter is, én vagyok ennek a bizottságnak a gender felelőse, úgyhogy lenne egy kérdésem ezen a területen is. Aggodalomra ad okot az, hogy a CPA-ban a diszkrimináció ellenességnek és az esélyegyenlőségnek a horizontális szempontja nem igazán e, érvényesül. Hogyan kívánják a gender mainstreaminget a kohéziós politikában, a regionális politikában továbbra is horizontális elfként érvényesíteni a diszkrimináció e, mentességgel együtt. Hogyan kívánják a partnerségi elvet elmélyíteni, még jobban még jobban el, kiépíteni a lokális és regionális helyhatóságoknak és a szociális partnereknek, valamint a civil társadalom képviselőnek együttműködése nagyon nagy vívmánya volt az előző időszaknak. Kérdésem az lenne, hogy milyen lépéseket terveznek ennek az együttműködésnek az elmélyítése és a, a partnerségi elv érvényesítése területén ahogy az előbb említettem, a kormányprogramban eh, hat sor van erről a prioritásról. Ön megemlített az egyszerűsítés kérdését, ez nagyon szép és nagyon jó, eh, de természetesen mindig fennáll az a veszély, hogy az egyszerűsítés fontos politikai alap elveket sodor veszélybe, így például az antidiszkriminációt és másokat. A szubszidiaritásról is beszélt második prioritásként, ennek ez természetesen ez is egy nagyon pozitív dolog, hiszen itt, a, hiszen itt a városok közbeszólásáról, vagy a helyi önkormányzatoknak a beleszólási lehetőségéről van szó. De ha megnézem az osztrák szövetségi kormánynak a tanácsi programját, akkor én mégiscsak azt látom, hogy a szubszidiaritás örve alatt valami fajta újra nacionalizálását próbálják elérni a politikának. Ugye szeretném megkérdezni, hogy Ön is látja-e ezt a veszélyt, illetve ön is, ön is elutasítja ennek a vesélyét? Tehát itt nem arról van ez szó, hogy a regionális vagy pedig városi szintre akarnak visszahelyezni egyébként európai kompetenciákat. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Még két név van a listámon. További kérdések feltétele érdekében. Van-e még valaki? Jó, akkor ezt a két kérdést uh, még meghallgatjuk, és utána válaszolhat. Schmidt úr. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, miniszter asszony, nagyon örülök annak, hogy itt eszmecserére nyílik alkalmunk. Üdvözlöm Önt a bizottságban, és köszönöm szépen a bevezetőjét. Úgy gondolom, hogy nem egyszerű feladat itt megjelenni, és Elizabeth köztingert ezzel a terjedelmes témával kapcsolatban helyettesíteni vagy képviselni. A kohéziós pénzeszközök azok a pénzeszközök, amelyek közvetlenül a polgárokhoz érkeznek el, és amelyeknek a hatását közvetlenül érzik a polgárok, úgyhogy ezek rendkívül fontosak az európai politika számára. Ahogy arról már itt szó volt, vannak itt nehéz témák, vannak itt nehéz kihívások az elkövetkezendő hónapokra, a több éves pénzügyi keret, egy ilyen téma. Van két technikai jellegű kérdés a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Azt láttuk, hogy a társfinanszírozási ráta eddig az egyfőre első GDP alapján lett meghatározva. Itt most egy értelmes paradigmaváltásra lenne szükség, amiben figyelembe vesszük a klímaváltozás, a migrációs válság, és a munkanélküliség kérdését, mint tényezőket és A kérdésem az, hogy a bizottságnak ezt az irányváltását, paradigmaváltását milyenek látod, és úgy gondolod-e, hogy a tanácsban ennek megvan-e a kellő többsége? A másik kérdésem pedig az, hogy ugyebár a kohéziós források, kohéziós, kohéziós eszközök egyfajta kondicionalitáshoz, feltételekhez lennének kötve, például a jogállamisághoz, mint feltételhez. Ezen a területen néhány országban jelentkeztek problémák. A kérdésem az lenne hozzád, hogy van -e egyáltalán esélye annak, hogy e, e, többséget kapjon ez az álláspont e, a tanácsban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjaként, engem mindenképpen érdekelne az, hogy a kohéziós eszközökből fizetett projektek hogyan állnak. Ezekkel kapcsolatban voltak nekem is tapasztalataim, látogatásokat tettünk az országban, megvan a magam véleménye. Öttinger úrhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy lehetővé kell tenni, adott esetben, hogy részben spóroljunk meg pénzeket, ahelyett, hogy az egészet visszakövetelnénk. Szükség lenne a támogatási programok egyszerűsítésére, ez rendkívül fontos. A kohéziós pénzek szeretném megismételni, pont azok a források, amelyeknek a hatását közvetlenül érzik a tagállami polgárok, és ezért nagyon fontosak az európai politikák számára. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Mozgó úr, öné a szó parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönjük önnek, elnök asszony, hogy lehetővé teszi, hogy a nagy orientációkat meghallgatva meg is valósítsuk azokat. Az osztrák elnökség alatt nyilván a Brexit tárgyalások lesznek a napirendi ponton, a több éves pénzügyi keret, és hát tudja ön is, a Brexit, a migránsválság, illetve a kedvezményezettek és a nettó költségvetéshez való hozzájárulók közötti egyre nagyobb szakadék között hát nem lesznek könnyű témák ezek. Az európai építkezés jövője, az 510 millió állampolgár, akik ebben a régióban élnek, nagyon fontosak lesznek. Ön is említette, hogy a kohéziós politika az egyik legfőbb beruházási eszköz a növekedés, a fejlődés, illetve a munkahelyteremtés szempontjából az Európai Unió belül. Tükrözi a szolidaritást az államok és a régiók között, alapvető elve az európai építkezésnek. Enélkül a régiók közötti különbségek csak egyre nagyobbak lennének, és állampolgártársaink kevésbé kedvezményezett régiókban, mint a tengeren túl, egyedül maradnának a nehéz gazdasági körülmények között. A bizottság ugyanakkor nagyon fontos ö, ö, csökkenést tapasztal ezen fontos szakpolitika számára. Csalódás ez, mert csak a strukturális alapok segítségével lehet hasznosan, kézzelfoghatóan megvalósítani a szakpolitikákat. Ezért a kohéziós politika nem lehet változó tényező. Fontos a felelősségvállalás, a tárgyalások vezetése a tanács és a parlament között, ambíciózus megállapodás elérése a leg, az elkövetkezendő több éves pénzügyi keretre. Tisztelt elnök asszony, mindig számíthat konstruktív együttműködésünkre, de ugyanakkor elszántságunkra is, hogy olyan kohéziós politikát alakítsunk ki, amely erős és megfelel annak a kihívásnak, amely előttünk áll. Köszönöm a figyelmét. Elnök, köszönöm. Nos, ezek voltak a regi szakbizottság képviselőinek, koordinátorainak kérdései, megjegyzései. Miniszterasszony, ön ilyen szó. Köszönöm szépen a kérdéseiket, meg fogom kísérelni azokat csomagban egyszerre megválaszolni, mert vannak olyan kérdések azon a kérdései között, amelyek átfedik egymást. Ami az Európai Parlamentnek a novemberi találkozón ülésen való részvételét illeti, amely ugye tanácsi szinten fog e, lezajlani az általános ügyek tanácsának szintjén. Nos, ez egy olyan ülés, amely a kohéziót felelős miniszterek részvételével fog lezajlani. Jelenleg további, ülése, ül, további ülés nem tervezünk, de mindenképpen tájékoztatást fogunk adni az önök részére és hát önök is tudják, hogy egy új szakaszba léptek a tárgyalások, a 2021-27 közötti időszak tárgyalásaik elindultak, és az önök eh, intézményének erre nézve megvannak a maga működési szabályai. Volt egy olyan kérdés is, ami a háromoldalú párbeszédre vonatkozott, a trialógusra, bizonyos részek tekintetében elindulhat már a trialógus, még ha nem is az egész csomag tekintetében. Mi volt a viszont kérdés? Melyek azok a részek, amelyekre már mandátummal rendelkezik az elnökség? Aztán volt egy olyan kérdés, hogy az az Európa, amely megvéd, amely véd. Ez ugye a mottunk. Szeretnék kifejezetten utalni arra, hogy ebben a körben nem csak az a fontos számunkra, hogy megvédjük Európát az illegális bevándorlás elől, hanem az Európai Soros Tanácsi Elnökség mottójának hátterében azok az új kihívások vannak, amely valamennyi területre kite, amelyek valamennyi területre kiterjednek, így a terrorizmus, a radikalizálódás, de hát a háborús cselekmények következményei is ebbe a körbe tartoznak. És a nemzetközi versenynek az intenzívé válása is ide tartozik és természetesen a klímavédelem is, ahogy önök is említették. Ezek mind-mind ide tartoznak. Ami a versenyképességnek az erősítését, a integrációnak az elősegítését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást illeti, természetesen a kohéziós politika keretében is megfelelő intézkedéseket kell hozni ezen a területen. Néhányan önök közül feltették nekem azt a kérdést, hogy a dolgoknak mi az osztrák eh, nézőpontja. Milyen, hogyan állnak a dolgok eh, osztrák szemszögből nézve. Nos, én a soros osztrák elnökség képviseletében vagyok ma itt. Itt nem fogunk nemzeti szempontokról, ügyekről beszélni, hanem tanácsi, európai ügyekről kívánok szólni. Szóba került a finanszírozás témája is néhány alkalommal, a több éves pénzügyi keret jelenleg az általános ügyek eh, tanácsában eh, Blümel kolléga kezében van. Itt szektorális eh, tárgyalások folynak. A ma folyó eszmecseréknek az eredményét nem fogjuk tudni most megelőlegezni, megjósolni, különösen nem a szektorális megállapodásokhoz kapcsolódó számokat. Gerhard Blümel kollégám, ahogy említettem, az általános ügyek tanácsának az elnöki tisztét látja el. A tanács napirendjére vette a több éves pénzügyi keret ennek a tárgyalását, és Blümel kolléga eh, az Európai eh, Parlamenttel együtt itt majd eszmét cserélhet erről az Európai Tanács szintjén tehát önöknek lehetősége lesz a állam és kormányfőkhöz közvetlenül is fordulni ebben a kérdésben. További kérdés volt az európai stratégia eh, az Alpok térségével kapcsolatban és az Alpokra vonatkozó makroregionális stratégia, illetőleg mennyire lehet eh, a partnerségi, többszintű együttműködés példa Európában és hogy hogyan valósította ezt meg eh, eh, Ausztria az Alpok térségében, a Duna térségében. Most az európai eh, intézményekre, különösen az Európai Bizottságra, de természetesen a parlamentre és a jelen szakbizottságra támaszkodva is kívánjuk az ezen a téren elindult munkát tovább folytatni. Fölmerül továbbá az a kérdés, hogy a kohéziós politikának a fókusza hova kerüljön, ezt világosan meg tudjuk válaszolni. A kohéziós politikának a fókusza a legszegényebb régiókra, legszegényebb államokra kell, hogy helyeződjön. A határokon átívelő probléma megoldás mechanizmusát illetően. Itt van egy érdekes javaslat az Európai Bizottság részéről, amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a határmenti régiók eh, előbbre lépjenek. A javaslat most egyelőre még túlságosan bonyolult, de az illetékes előadóval eh, majd az elkövetkezendő napokban itt eh, lesznek megbeszélések. Úgy gondolom, hogy ezzel minden kérdést megválaszoltam. Igen. Még volt itt egy kérdés. Szeretnék még kitérni arra, hogy a horizontális célok nem szabad, hogy veszendőbe menjenek. A projektek szelekciós szempontjai között ezek a célok szerepelnek, és nem szabad, hogy elveszenek. A partnerségi eh, elvet is tovább kívánjuk vinni a partnerségekre egy működési szabályzatot kívánunk eh, eh, majd bevezetni, és a jövőben is érvényben kell, hogy ez maradjon, és természetesen, mivel ezt is kérdezték tőlem, és ma már az a nőgyi bizottságban is téma volt, szeretnék utalni arra, hogy a nemek közötti egyenlőség és igazságosság az egy fontos téma számunkra, és európai szinten is prioritássá kell ezt tenni. Jelenleg nincsen ezzel kapcsolatos stratégia, de fontos lenne, hogy a nemek közötti egyenlőségre újra egy stratégia szülessen. Aztán a szubszidiaritás témájáról is szó volt. Mi mindannyian európaiak vagyunk, azért vagyunk itt, hogy nagyban oldjuk meg a problémákat, annak érdekében, hogy a polgárok Európában biztonságban érezzék magukat, európainak érezhessék magukat, de biztos, hogy vannak dolgok, amiket kicsiben, helyben sokkal jobban meg lehet oldani, ezért is helyeztük a saját fókuszunkat a szubszidiaritásra. Thank you. I... Köszönöm. Tudom, köszönöm, miniszterasszony. Most a kollégák kapnak szót, hogy megjegyzéseket tehessenek. A mai eszmecseréhez itt a regiben, ami rendkívül fontos. Megpróbáltuk a munkánkat úgy megtervezni, hogy az európai választásokig kitartson, koncentráltan, és megpróbálunk csodát tenni, ahogy az egyik kollega megfogalmazta ma. Rendkívül fontos, hogy az osztrák elnökség álláspontját meghallgathassuk, ezért adom először Klaszt asszonynak szót, parancsoljon. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne. A megjegyzésem a következő. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika kával kapcsolatos együttdöntési eljárás óta ez az első alkalom, hogy az általános ügyek tanácsába, a kohéziós politikával kapcsolatos ülésre nem hív meg minket egy soros elnökség. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondanom. E, talán ez csak valami fajta félreértés. A kérdésem pedig a következő. Átfogalmazom az eredeti kérdésemet. Az osztrák soros elnökség látja-e annak lehetőségét, hogy az Európai Parlamentnek bemutassa a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos elképzeléseit, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a tanácsban az ezzel kapcsolatos uh, nézeteltérések mi hamarabb megoldódjanak? Köszönöm, Van úr, köszönöm szépen. Ugyanúgy gondolkodom, mint Krél asszony. A módon is voltak változások. Én saját szakállamra mentem el Ausztriába az elmúlt héten pénteken, mert ez fontos volt számomra, de ön elmondta azt, hogy a miniszterek találkozójára kerül sor. Önök hogyan szervezik ezeket a találkozókat, hiszen más szerepet is betöltenek, nem csak a talán soros elnökségén, a kommunikáció továbbításában. Lehet, hogy nem olyan pozitívan gondolkodnak, a pozitív, pozitív, nem gondolkodnak olyan pozitívan a kohézióval kapcsolatban, de ez ugyanúgy jellemző a hollandokra. A városokon dolgoztak, és mi nagyon lelkesek voltunk, ami az ő megjegyzéseit illeti, semmi nem jött át abból, amin dolgozni szeretnének különösen ami a mindennapi munkát eh, érinti. Hol van a lelkesedés, az inspiráció és a meghívó? Köszönöm szépen, Papa Dimonis képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az első alkalom, ahol olyan elnökséggel van dolgom, van dolgunk, amely nem keresi a párbeszédet a parlamenttel. Kicsit agresszívnek tartom a fellépésüket, az a javaslat pedig, amit elő, elénk tártak a minket foglalkoztató témákkal kapcsolatban, az önöket is foglal, kell, hogy foglalkoztassa. Vannak javaslataink, például a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nem foglalt állást, hanem egy kollégájának a nevét említette csak. Csalódott vagyok. A kérdésem az lenne, hogy hogyan, milyenek tartja Öttinger javaslatát arról, hogy 10 százalékkal megnyírbálják a kohéziós pénzeket. Ugye önül itt ne utaljon egy másik kollégájára, ne emlékezz a másik kollégának a nevét, önnek kell tudnia, hogy a jövőben hogyan kellene a dolognak kinéznie. Úgyhogy sosem, vagy nagyon ritkán láttam ilyen, a parlamenttel szemben így ilyen agresszíven fellépő elnökséget. Miniszter asszony a kollégák megjegyzését tekintse úgy, hogy ők nagyban aggódnak a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban. A kollégák eltökéltek a problémák mellett, Éppen ezért várjuk ezeket az eszmecseréket. Hát kérem, továbbítsa kollégájának ezeket az üzeneteket, és hogyha Um, rendben az ön részéről, akkor kérem válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen. Értem én a felindultságot ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de hogy korábban említettem, a több éves pénzügyi keret továbbra is vita tárgyát képezi. Én elnökségi képviselőként vagyok itt, ezért nem kívánok nemzeti érzékenységekről beszélni, amik, ugye, amik ugye ezzel a témával kapcsolatban jelentkeztek. Természetesen meg kell majd látnunk azt, hogy hogyan tudjuk megfelelő mederbe terelni a pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat, hogy tudjuk, hogy a kohéziós politikára mennyi pénz fordítható, hogy aztán természetesen ez a pénz megfelelően eh, felosztható legyen a kohéziós politikai területek között szeretnék még egyszer kitérni Kréla asszony kérdésére, ami a novemberi találkozót ülést illeti. Itt az általános ügyek tanácsának egy üléséről lesz szó. Ez egy formális, nem informális ülés lesz, és a formális tanácsi üléseken úgy van, hogy az illetékes miniszterek vesznek részt, természetesen minden energiánkat, ami rendelkezésünkre áll, ezeknek a hivatalos tárgyalásoknak a lebonyolítására fogjuk fordítani, amikor majd novemberben a kohézióért felelős miniszterek ellátogatnak hozzánk Ausztriába. Há, köszönöm szépen. Nos, az osztrák elnökség képviselőjével folytattuk le most az eszmecserét. Nagyon remélem, hogy hamarosan néhány témában talán megindulnak majd a háromoldalú egyeztetések, de talán nem. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy eljött ide a szakbizottságunkba. Minden jót kívánok kollégáinak, gratulálunk az újszülött babához. És nagyon remélem, hogy konstruktív dialógust folytatunk majd egymással az osztrák elnökség alatt. Nagyon köszönöm. Most a következő napi rendi ponttal folytatjuk. Május 29-én az Európai Bizottság javaslatát elfogadta az új Európai ö, Szociális Alap Plusz témában.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 Tulajdonképpen az első eszmecserére kerül sor arról a véleményünkről, amely az Európai Szociális Alap Pluszról szól. Az Európai Bizottság az idén május 29-én elfogadta az új Európai Szociális Alap Pluszról szóló javaslatot. A Foglalkoztatásügyi és Szociális Szakbizottságba került, és a regi az egyik olyan bizottság, amelynek véleményt kell készítenie erről. Bresso asszony készítette el az első véleményt a mai ülésre, és eszmecserét fogunk folytatni ma erről. A jelentés készítője azt javasolja, hogy szeptember 3-án terjeszti elénk a véleményét, és valamikor az októberi egyik ülésen, valószínűleg októberben vagy november elején szavazunk erről. A foglalkoztatás ügyi ö, szakbizottság november 27-én fogja elfogadni ezt. Most Bresszó asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ahogy ön is emlékeztetett erre, ez minden jelentésre igaz, egy nagyon ö, nagy probléma az, hogy szorít minket az idő. Minden jelentés készítő gyorsan szeretne előrelépni, és mi nyilván ö, a foglalkoztatásügyi bizottság időzítéséhez kell, hogy kapcsolódjunk a bizottság előadójával már felvettem a kapcsolatot, és jó lenne, hogyha koordinálnánk az általános rendelet vonatkozásában, illetve a különböző alapokra vonatkozó rendeleteket illetően. Úgyhogy elkezdjük a munkát, de az időzítés kicsit szoros, mert nem hiszem, hogy el lehetne ezt képzelni azt, hogy az egyes alapok vonatkozásában az első rendeletről ö, ö, le tudjuk zárni a munkát ö, a közös ö, rendelet előtt. Ami a szociál, az Európai Szociális Alapot illeti, nyilván önök is tudják hogy ez egy nagyon fontos eszköze az uniónak a foglalkoztatottság fenntartása érdekében, hogy segítsük a jobb munkahely megtalálását, hogy az európai emberi tőkebe befektethessünk. A bizottság által elfogadott javaslat értelmében az Európai Szociális Alapon túl az úgynevezett Európai Szociális Alap pluszon belül legyen a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos kezdeményezés, az szociális innovációs, illetve az egészségügy terén is többek között. Úgyhogy ez a plusz, ez több összevont alapot jelent egyetlen egy rendeletben. És nyilvánvalóan, ahogy említettem, az Európai Szociális Alap Plusz nagyon sok strukturális alap része, amelyek összesen a beruházási alapot képezik, és amelyek a közös rendelet részét képezik. Úgyhogy ilyen dobozos megoldásra kell gondolni, olyan dobozokra, amelyek dobozokat tartalmaznak még önmagukban. Úgyhogy így néz ki egy kicsit ez a helyzet. Először is azt szeretném elmondani, hogy az Európai Szociális Alapnak továbbra is kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie munkahelyteremtésben, amely igen magas minőséget képvisel a szociális inklúzió, befogadás terén, főleg a hátrányos helyzetűek, a fiatalok, a régóta munkanélküliek, a fogyatékossággal élők számára. Nyilvánvalóan nyilván ismerik, milyen fontos a specializáció, a fő célkitűzéseink, illetve a másik téma, amely része annak a stratégiai vonalnak, amelyet a bizottság is megfogalmazott, nevezetesen a környezetvédelem fenntarthatósága, az éghajlatváltozás. Ezek az úgynevezett intelligens szakosodási területek, és ugye a környezetvédelmi fenntarthatósághoz tartozó mindenféle szakpolitika, és nyilvánvalóan a szociális alap is, amelynek megfelelő modelleket kell teremtenie, és így jutunk el a képzéshez ezeken a területeken, ahol aztán be kell fektetni az Európai Szociális Regionális Fejlesztési Alapba és az összes többi alapba, európai alapba. Természetesen fontos lenne, hogy a képzés különösen a fiatalokat célozza meg, akik nem megfelelő képzettséggel rendelkeznek, nincs megfelelő végzettségük és munkájuk sem, de ugyanakkor a kutatók, az oktatók, a tanárok is ide tartoznak, mert nyilván az egész képzés, továbbképzés területe is ide tartozna. Fontosnak tartok még egy pontot, mert általában a jelenlegi rendelet struktúrája eléggé alábecsüli, nevezetesen arra a szerepre gondolok, amelyet a régiók betöltenek. Az ottani hatóságok, akár a kedvezményezettek, akár a, azok, akik a kezelésért felelősek. Nem szabad elfeledkeznünk róluk sem. A strukturális alapok a regionális politika, a szociális alap a két pillére az Európai Uniós fejlesztési politikának. Ha nincs megfelelő emberi tőke, az Európai Uniós fejlesztési stratégiához, akkor hiányt szenved mindez. Nyilvánvalóan úgy hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy támogatjuk a bizottság szándékát, hogy egyszerűsítse a szabályozási keretet, és arra törekedjen, hogy hatékonyabban tevékenykedjünk a ö, szociális alap céljainak e, elérése érdekében. Ahogy önök is tudják, ez igaz minden alapra. A bizottság míg közvetlen egy kapcsolatot teremt az európai szemeszter és a szoci- európai szociális alap között. Úgyhogy nagyon-nagyon sok program célkitűzéssel nézünk szemben. Egyrészt olyan utalásokkal, amelyeket szerintem úgy lehetne definiálni, hogy ezek ilyen általánosabb jellegű keretet alkotnak, az európai szemeszter, a, az országspecifikus ajánlások, a strukturális reformok, ezek képezik azt a keretet, ahol a különböző alapokat fel kellene használni. Az operatív programok elérése érdekében. Aztán viszont van két nagyon fontos terület a szociális alap szempontjából. Egyrészt azok a prioritások, amelyek a szociális alapok minden területét érintik, amelyekről már beszéltem, és amelyek sajátosságai a szociális alapnak. Ehhez jön hozzá az európai szociális jogok pillérére való utalás, amely fontos integrációját jelenti a, az alapunk programjainak. Ami a nemzeti terveket, regionális terveket illeti, ezen kereten belül kellene ezeket a referenciákat, programokat megvalósítani ezek alapján. És főleg a régiók szintjén kell, hogy képviseljék azokat az operatív konkrét programokat és azok kereteit, amelyeket a különböző területek fogalmaznak meg. Még egy utolsó dologra szeretnék emlékeztetni, Ez alkalommal 25%-a az alapnak, ami jelentős, az, amely a szociális befogadásra kell, hogy fordítódjon. A hagyományos politikákon túl a szociális befogadás is most már olyan területet képvisel, amely a szociális jogokra utal, főleg a szociális befogadása. Ide kerül még két, négy, kettő, négy százalék, minimum kettő, azoknak a személyeknek a számára, akik a, a legkedvezményezettebb körülmények között élnek. Az alap körülbelül 30%-a olyan szakpolitikákat szolgál, amelyek rendkívül fontosak, de amelyek nem a hagyományos területet érintik. Úgyhogy itt főleg hatékonyan kell fellépni, olyan szakpolitikák segítségével, hogy elkerüljük azt, hogy a hagyományos területek elveszítsék jelentőségüket. Tehát ezek az elsődleges megjegyzéseim. Tehát egyrészt úgy gondolom, hogy sikerül majd egyetértenünk abban, hogy ezek az új célkitűzések, amelyek abból fakadnak, amelyet már a vita ö, során a közelmúltban többször is elmondtam, nevezetesen különös nehézségekkel kell szembenéznünk, mégpedig az európai lakosság jelentős részében, úgyhogy a szociális befogadási politikákat külön kell támogatni. Ehhez a kihíváshoz aztán a hagyományosabb kihívások is ö, csatlakoznak, amelyek főleg a munkavállalók képzése felé irányulnak. Úgyhogy ez is nagyon fontos kihívás. Ebből a szempontból is a jó koordináció, a megfelelő időzítés a többi alapokkal, kellene, hogy megfontolás tárgyát képezze. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy együtt működjünk, mindannyian, mert a strukturális alapok az Európai Unió általánosabb céljait is képviselik, nem csak a hagyományosakat, amelyeket szokás szerint vizsgálunk. Most az értékelés, a kezelés szempontjából külön kihívást jelent nehéz dió. Ezért a jelentés készítők már jelezték, hogy jó lenne, hogyha azzal zárnánk az eszmecserét, hogy rámutatnánk a, a források lehetőségére. Ott van ugye a több éves pénzügyi keret is, és ami megint csak nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy az egyes alapok szintjén a konkrét szakpolitikákat hogyan lehet majd megvalósítani mert ugye ott kell szembenéznünk minden kihívással, amelyel az Európai Uniónak teljességében szembe kell néznie. Köszönöm szépen. Köszönjük a megjegyzéseit. Bocsánat, még az időzítésről szólva, ahogy ön is említette. Még a nyári szünet előtt kellene küldenem egy tervezetet a kollégáknak, mondjuk a rendelet szövegéhez az első módosítókat, módosító tervezeteket, hogy majd a nyári szünet után konkrétan definiálhassuk, hogy mikor kell beadni a módosítókat. De először nyilván a kollégák Először a szöveget fogják megkapni, hogy aztán legyen idejük elgondolkodni rajta. Hát ez lesz a házi feladat a szabadságolási időszakra. Köszönöm. Oh, thank you for this is a uh, pretty... Köszönöm. Ez igen egyértelmű a téma kapcsán, és úgy tűnik, hogy ön e, teljesen elkészült a véleménnyel. Most meghallgatjuk az árnyékjelentéstevőket ami a koordinátorok ülését illeti, ezen ezt megbeszéltük, és ami a menetrendet illeti, itt a regiben ezzel kapcsolatban már egyértelműek az elképzelésénk, Hökman úr, az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, köszönöm a mm, bizottságnak a rendelet tervezetet az SF plusz kapcsolatban mind a jelenlegi pénzügyi keretben, mind a jövőbeniben nagyon fontos a foglalkoztatás erősítése, tehát ez nélkülözhetetlen eleme a kohéziós politikának, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, illetve a régiók, regió forrásainak kihasználása. Ami a jogalkotási javaslatot illeti, az SF Plus kapcsán egy új elemet vezet be, itt a pénzügyi elemek eh, integrációjáról van szó, olyan elemek összevonásáról, amelyeket eddig külön kezeltek. Itt a korábbi Európa Szociális Alapról van szó, az ifjúsági kezdeményezésről és az Európai Alapról a leginkább eh, hátrányos helyzetűek számára, a szociális eh, segítségnyújtás, egészségügyi programok, foglalkoztatás. Azt gondolom, hogy ez egy jó lépés a megfelelő irányba, de az is nagyon fontos, hogy egyszerűsítésre is sor kerüljön, különösen ami a kedvezményezettek eh, érdekét illeti, meg kell vizsgálni azt, hogy ezek optimális megközelítési módok-e és elégségesek-e. A bizottság Ehm, első alkalommal próbálj meg eh, konkrét háztartást, költségvetést kialakítani, nem pusztán százalékos arányban rögzítve, ami pedig a regi véleményét illeti. ...400 millió euró a perifériás területekre és 200 millió a közös határokon átnyúló kezdeményezésekre, ami foglalkoztatást, képzést illeti Egyértelműen látszik az, hogy az új bizottsági javaslat célja az, hogy az SF Plus, az európai szemeszterhez jobban kapcsolódjon, illetve az ország specifikus ajánlások megvalósításának alapját is képezze, illetve az európai szociális jogok megvalósításához hozzájáruljon. Nem világos az, hogy mennyi eszköz áll rendelkezésre ezekhez a feladatokhoz. Felmerül bennem a kérdés, hogy esetleg pontosítani lehetne mindezt. A bizottsági javaslat jó irányba tart, jó kiinduló pont a tárgyalásokhoz, és remélem, hogy a jelentéstevővel való együttműködésben majd sikerül egy megfelelő anyagot kialakítani a jövőbeni tárgyalásokhoz. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR képviseletében nincs képviselő, van Miltenburg úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én elégedett vagyok a bizottság javaslattal, azt gondolom, hogy kulcsfontosságú az, ne feledkezzünk meg ebben a szakbizottságban sem, hogy ne csak brikkekbe kutatási uh, intézményekbe fektessünk be a kulturális örökségbe, hanem arról is szó van, hogy itt nagyon fontos az emberekbe, az emberi erőforrásba, emberi tökébe beruházni. A bizottsági javaslat sokkal jobb elképzeléseket tartalmaz, mint a jelenlegi európai alapok. Például az európai szemeszterhez való kapcsolódás igen erőteljes, ezt minden frakció üdvözölte. Korábban én ezt el is mondtam, és gyakran ismertem magam ebben a szakbizottságban, hogyha a gazdaságot, a megreformált gazdaságot javítjuk, akkor kevesebb közfinanszírozás is meg lehet oldani a dolgokat, és ha nem, akkor rosszak lesznek az eredmények, az munkaerőpiaci reformok alapvető fontosságok, nagyon fontos, hogy ezek az emberek megfelelő munkát találjanak. A összevonásról is értek, különböző programok összevonásával, ezeket jelenleg külön, ezek külön hozzáférhetőek, ami az ESF pluszt illeti, és e- rugalmasabb, hatékonyabb lesz, és ezzel csökken a bürokrácia is. Sajnos van egy pont, amely nem került bele az anyagban, ez pedig egy mainstreaming gyakorlat, hogy mindezt az európai globalizációs és kiigazítási lapra ne terjesszük ki. Én személyesen, de az Ajda nagy rész is így gondolkozik, mi szeretnénk azt, hogyha az SF plusszal is összeolvasztanánk ezt az alapot. Tehát ezt a, a a lehetőséget nem szabad elszalasztani az egyszerűsítésben. Remélem, hogy ezeknek a különböző programoknak az összeolvasztása nem pusztán kozmetikai jellegű lesz. Ha megnézzük a különböző rendeleteket, különböző fejezetek vannak még ebben, és fontos biztosítani azt, hogy itt megtaláljuk a szinergiákat más programokkal is, például a Horizont Európával, amikor az egészségügyi kutatásokról, fejlesztésekről van szó. És az egészségügyre fordított költségvetés alacsonyabb, mint a jelenlegi egészségügyi programok esetében, ez némileg meglep, hiszen sokat beszélünk határokon egy, együttműködésről, az egészségügyi reformunkban és az egészségügyi szektorban történő beruházások kapcsán, és akkor azt várjuk, hogy a költségvetés növekszik, az Európai Egészségügyi Programra, ami az SZF tagországok számára biztosítani szeretné azt, hogy jó egészséget élvezzenek a munkavállalók, de a jelentéstevő ezt még talán pontosítani fogja. Van asszony. Köszönöm szépen. Én a illetékes árnyékelődónkat képviselem most. Az ESA Plus a legfontosabb eszköz marad arra, hogy a szociális jogoknak az európai pillérjébe befektessünk az ESF az, ES, az ESA Plusnak a fúziója esetében, ugye különböző alapoknak az összevonásáról van szó, az európai uh, fiatalság foglalkoztatásával kapcsolatos, a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatásával foglalatos alapról van szó. Fontos azonban, hogy nem szabad, hogy ez az összevonás a kisebb programoknak a terhére történjen, és azokat hátrányosan érintse. A szociális integrációval kapcsolatos eszközöket fenn kell tartani, és 25%-kal kell növelni 20%-ra. Az elmúlt jogalkotási időszakban nagyon keményen küzdöttünk ezért. Fontos, hogy a célirányos intézkedések, amelyek a fiatal munkavállalókat segítik, az megmaradjon 10%-os értéknél, és fontos, hogy a tagállamok megtartják az ESA plusz eszközök felhasználásával kapcsolatos önrendelkezési jogukat is bizonyos bizonyos százalékig. Természetesen itt nem látunk nagyon nagy meglepetéseket, sokszor látok már, hogy az európai szemeszterhez kapcsolódnak itt a viták és az ország specifikus ajánlásokhoz is kapcsolódnak a elvárások. Ami a diszkriminációmentességet illeti, mi továbbra is látjuk, hogy javaslat fázisában van a hatos cikkely. Jó lenne, hogyha be lenne vezetve az is megnéznénk azt, hogy ne legyen gyengítése a, ennek a horizontális elvnek az elkövetkezendő tárgyalásokon, és ugyanezt gondoljuk a partnerségi elvről is, itt az ESA plusz rendeletben nem szabad, hogy ez gyengüljön. Pontosan meg fognunk nézni, hogy a partnerségi elv annak teljes erejében megjelenne. Jó lenne, hogy itt nem lenne semmiféle gyengülés. Köszönöm szépen. Thank you, Ms. The floor is yours. Thank you, Madam Chair. Mm, volevo far notare... Köszönöm. Én azt szerettem volna elmondani, hogy tulajdonképpen ez a pillanat, ez a 4 százalék, az új Európai Szociális Alap Plusz, úgy gondoljuk, hogy végül is már többet jelent, ahogyan ezt a kollégák is már elmondták, tehát nem igazán figyel a bizottság olyan nagyon erre. Viszont, ami a tematikai koncentrációt illeti, azt értékelni kell, hogy a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harc 25%-ot képvisel. Úgyhogy elismeri ezt a bizottság is, hogy sürgős problémával állunk szemben, erre válaszolni kell. Úgyhogy például hazámban 5 millió ember él szegénységben. Ez több mint két millió ember, családot érint. Az olasz családok 7%-a tehát szegénységben él. Úgyhogy rendkívül fontos ez. Ott van például Görögország is. A bizottsághoz fordulva szeretném, hogyha pontosításokkal élnének az európai szemeszterről. Hogy az európai szemesztert megerősítsük a tagállamoknak, megfelelően hozzá kell járulniuk a saját forrásukból az Európai Szociális Alap Pluszhoz. Vannak sajátos országspecifikus ajánlások, amelyek strukturális kihívásokat jelentenek, több éves beruházást a, a szociális alap felhasználásához. Ez a 11-es cikk. Aztán a közös rendeletben a 15-ös cikkben az áll, hogy a bizottságnak nem csak az lesz a hatásköre, hogy a tagállamokat arra kötelezze, hogy megfelelő együttműködési programokat hozzanak létre, mint a speciális ajánlásokban, hanem egyoldalúan kifizetéseket függeszthetnek fel egy bizonyos programra. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság elmondaná, hogy mit ért a pertinens, sajátságos, specifikus ajánlásokon. De mindannyian tudjuk, a strukturális reformokra vonatkoznak. Például nálunk Olaszországban vannak egyes országspecifikus ajánlások 2018-ból, amelyek a nyugdíjakra vonatkoznak. Ezt pedig egyáltalán nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Más nem kér hozzászólás lehetőséget. A jelentéstől az enyik hallottuk. Most az Európai Bizottságnak adok szót. Parancsoljon. Demanti asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevő, az jelentéstevő munkáját, a pozitív reakciót a bizottság javaslatra és az ESF pluszra. Jelenleg számos technikai prezentációt tartunk az Employ Szegúzottságnak a parlamenti képviselőknek. Az első üzenetem az, hogy továbbra is nyitottak vagyunk, hogyha technikai tisztázás van szükségük rendettel kapcsolatban, akkor szívesen állunk rendelkezésükre. Ez nem egy áttörő javaslat, de sok elem kapcsolódik a programok összeolvasztásához, amelyekről itt szó is volt, és ezekhez eh, részletesebb magyarázatra van szükség, ami az ESF kapcsolását az európai szemeszterhez illeti, az ország specifikus ajánlásokat. A bizottság ambíciója az volt, hogy még szorosabb legyen a két folyamat között a kapocs, anélkül, hogy kockára tennénk azokat az előnyöket, illetve célokat, amelyek megjelennek a folyamatokban. Tehát megpróbálunk létrehozni egy kapcsot, anélkül, hogy kockára tennénk a beruházási politikákat, illetve a szemesztert, amelynek megvan a saját folyamata. Az, hogy miért nem rögzítettünk egy speciális százalékos arányt, a forrásoknál, az a országspecifikus sokból adódóan. Ez azért volt, mert szerettünk volna vitára lehetőséget biztosítani az operatív program kidolgozásában, források szintje az ESF pluszból. Nagyon fontos, hogy bizonyos prioritást élvező területekre eh, fordítódjon. Amúgy ez egy nagyon szűkös rendszer lenne, szigorúan merev a tárgyalásokon, beszéltünk mindenről, a tanácssal, a tagországokkal és a parlamenttel is, nagyra értékeljük az önök lelkesedését, és továbbra is nyitottak vagyunk a vitában. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon fontos volt ez az üzenet nyitottak a további együttműködéshez, a tájékoztatást illetően Font Niszerúj kicsit későn érkezett. I, I, I came back to, to put one point, uh, just because what I, I... Egy dolgot szeretnék megegyezni, amit általában hallok, és az én aggályom is e- az, nem az ország specifikus ajánlások a probléma, az európai szemeszterhez való kötés, hanem a közvetlen feszültség mutatkozik meg a szintet, illetően én a saját példám, a saját országomot veszem példána, a szociális alapért, a Szociális Minisztérium felelős, ők irányítják ezt. És volt egy kísérleti projekt, amikor ez átkerült a régiókhoz. Az RDF-fel próbálták meg összevonni. Itt ugyanannak a, az érenek a két oldaláról van szó, munkaerőpiac, Szófiában a konferencián az új javaslatról beszéltünk, és hallottuk azt az aggályt, ami megmutatkozott. Attól tartanak, hogy további decentralizációra kerülhet sor. A tagországok e saját politikájuknak tekintik, plusz pénzjelent számukra, Hát itt a megvalósíthatóságról is szó van, arról mindez hol van, és a szubszidiaritás is elhangzott, már az előző pont kapcsán. Fontos ezt tisztázni. Ha ezt a régió kapcsán nem mondjuk meg, Az embereknek látniuk kell azt, hogy itt a szociális alapról van szó, Itt nem a minisztérium kezében van mindez. Hát első alkalommal javasoljon, hogy ne kövessük saját országának. Például Brettó asszony kapja a szót. I agree with Mr. <laughs> Van Nistelrooy. This is a, a, preoccupation. I shift to Italy. Egyetértek önnel, ez tényleg gond, és most uh, olaszul folytatom, úgyhogy kérem tegye fel a fülhallgatót. Valóban ez az a gond, amely abban, amit gondolom mindannyian osztunk, mint véleményt, hogy koordinálni kell a fejlesztési politikákat, illetve a munkát, a képzést, az általános ajánlásokkal, a szemeszterben arra gondolok, és az ország specifikus ajánlásokra, hogy az alapok újra az egyes országokhoz kerüljenek a fejlesztési alapból. Ez a legfőbb gond, látni fogjátok ezt, látni fogják majd ezt a módosítókban is, hogy a legfőbb dolog az, hogy ez a politika nemzeti szinten kerüljön definiálásra. Ezt próbáljuk elérni, mert megvan az általános keret, de aztán az alapok konkrét kezelése, a konkrét politikák csak regionális szinten létezhetnek. Főleg a nagy országokban egyszerűen elképzelhetetlen, hogy másképp lehessen eljárni. És nagyon nagy gond lenne, hogyha még nagyobb lenne a különbség a régiók között. Olyan gond ez, amely azonnal megjelenik a szövegben, illetve ezzel fordulunk a bizottsághoz, és szeretnénk, hogyha megnyugtatnának ezzel kapcsolatban minket. Már én elmondtam korábban is, ez a legfőbb gondunk. Úgy gondoljuk, nem helyes, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy hogyan alakul európai szinten a vita, arról, hogy az egyes országok hogyan tekintenek a fejlesztési politikára, és ebben a konkrét helyzetben a szociális befogadásra. Látó kollega is rámutatott arra, hogy az egyes országokban milyen szinten van a szegénység. De ez nem jelenti azt, hogy a szociális alap újra államosításra kerül, mert ugye a regionális politikának ez a másik pillére. És a regionális fejlesztési politika nélkül, amely az Európai Uniós konvergencia egyik pontos része, egyszerűen nem lenne fejleszthető. El se lehet képzelni például innovatív politikákat a különböző területeken ezen módszer nélkül azon személyek, nélkül, akik készek új politikák kialakítására. Ez akkor nem sikerülne. Tehát ez egy rendkívül fontos téma. Sok kollega több megjegyzést tett, a globalizáció vonatkozásában is még akkor is, hogyha ez nem része a teljes csomagnak. Kétségtelen azonban, hogy egyik olyan téma ez, amelyel foglalkozni kell a képzési politikák, továbbképzési politikák vonatkozásában is mindenképpen. Mint a nemek közötti együtt, egyenlőség, erről sem szabad elfeledkezni, illetve, ahogy már hallottuk, az a tény, hogy főleg a fiatalokra szánt 10 az úgynevezett Youth Guarantee, illetve az a cél, hogy a szociális alap pluszba is bekerüljön ez a Youth Guarantee, felhasználva annak pozitív tapasztalatait, de a strukturális alapokban megfelelően képviseltetni a fő elképzeléseket, nem pedig marginális helyre utalni. Főleg azért, mert ma a fiatalok munkanélkülisége rendkívül fontos probléma, azon belül, hogy Európa sok területén maga a munkanélküliség is magas, de egyes területeken a fiataloké különösen magas. Úgyhogy az új szociális alapra vonatkozó politika kialakításakor nem szabad erről elfeledkezni. Tehát nem szabad elfeledkezni róla. Köszönöm. Thank you. Uh, here we stop. Köszönöm szépen ezzel lezárjuk az első eszmecserét, és szeptember emlékára várjuk a jelentős tervezetet. Köszönjük szépen az aktív munkát és az anyagkorai előkészítését. Köszönöm szépen! Következő pontot már letudtuk délelőtt. koordinátorok határozatainak elfogadása a következő. Ezt akkor elfogadottnak tekintjük, ha nincs megjegyzés. Az egyebek alatt van-e felvetés? Nincsen. Következő ülés szeptemberben lesz. Szeptember 3-án. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, és nagyra értékeljük az ő munkájukat. Mindenkinek! Nagyon kellemes nyári szünetet eh, kívánok. I close the meeting.